ezzel most és azonnal intenzíven foglalkozni, hogy megfogható eredményeket generáljunk. Köszönöm szépen, biztos asszony! Ezen hozzászólás után ezt a témát lezárhatjuk, a szavazásra pedig a holnapi napon kerül sor délben állásfoglalási indítványról fogunk tehát szavazni. Átérünk a következő jelentése, Zsoli asszonynak a jelentésére, de együttműködés a fejlődő országokkal a jó adógyi kormányzás előmozítása terén. Jelentéstevői minőségében Zsoli asszonynak adom meg a szót, aki egyben a Fejlesztési Szakbizottságnak az elnöke is, így az elnököm is. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák némi elég tételt szolgál a számomra, hogy erről a témáról beszélhetek, az adózásról és a fejlesztés kapcsolatáról, ugyanis egy olyan témáról van szó, amelynek a területén a tevékenységemet, a harcomat már nagyon régóta indítottam el, és ezt a harcot folytatom most az Európai Parlament keretében. Hagy mondjak először is köszönetet mindazon kollégáltak, akikkel az együttműködés nagyon gyümölcsöző volt, és remélem, hogy mindez majd érezhető lesz a holnapi szavazás során is. A pénzügyi gazdasági válság, a mezőgazdasági nyersanyagoknak az ára növekedésével elértünk oda, hogy jobban, mint vala is a fejlődő országoknak szüksége van arra, hogy kellő finanszírozási forrásokhoz jussanak. A globális válságok még inkább igényeltetik azt, hogy az adó bevételek hozzáférhetőek legyenek. Ez egy akkora kihívás, amelynek a méretét fel se tudjuk igazándiból szinte mérni. A bevételek nem csak a nélkülözhetetlen közszolgáltatásokat finanszírozhatják meg, hanem lehetővé tehetik azt is, hogy a felelősségi körök teljesen világos világosak legyenek. Nagyon fontos ez a felelősség megnyilvánuljon a közpénzeknek és az adóbevizeknek a, a keretében, mert hogy ezt teszi, teszi lehetővé az, hogy demokratikus keretek között működjenek az államok. Az átláthatóság is érvényesülni kell, hogy érvényesüljön a bevételeknek a kapcsán. Ez is hozzájárulhat a fejlődéshez arra van itt szükség, hogy a GDP-jüket a lehető legnagyobb mértékben tudják alkalmazni az érintett államok e célból, de ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy a különböző intézményi rendszerek még továbbfejleszthetőek, és szükség van arra, hogy a gazdasági és éghajlati válságok által sújtott országok még inkább hozzáférjenek ezekhez a forrásokhoz. Nem arról van szó ugyanakkor, hogy a fejlesztési támogatásokat most lecseréljük az adóbevételekre. Nem, hanem arról van szó, hogy olyan fajta adórendszerek működjenek, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a multinacionális vállalatok olyan mértékben járuljanak hozzá a fejlődő országok fejlődéséhez, amely lehetővé teszi, vagy ami lehetővé teszi, hogy a szegénység ellen a fejlődő országok felvegyék hatékonyan a harcot, és hogy hosszú távon meg is tudjanak szabadulni a külföldi segélyektől. Ugyanakkor nem csak arról van szó, hogy nem eléggé hatékonyak az adózási rendszerek a fejlődő országokban, hanem arról is, hogy a Bretton woods rendszer olyan fajta rendszert épített fel, illetve a transfer árak a vállalkozásoknak a körében azt eredményezték, hogy az, adó az óriási lyukakat teremtenek, akár csak az adó paradicsomnak, paradicsomnak a működése is. Gondoljunk arra, hogy olyan mértékeket ölt az adó elkerülés, amely gyakorlatilag többszöröse az, az gazdag államok, a tehetős államok által folyosított támogatásoknak. Léteznek azok a, az adó hatóságok, illetve olyan országok, amelyeknek az együttműködése nem teszi követ, kötelezővé az adatcserét, adózási témákban. Az illúziót megteremti ugyanakkor mind ez, hogy működjenek továbbra is az adó paradicsomok, akár az északi, akár a déli viszonylatokban, már pedig arra van szükség, hogy egyelő feltételek között tudjanak működni ezek az országok, és az Európai Unió számára ez prioritás is kellene, hogy legyen. Sőt, mindenképpen az kell, hogy legyen. Felelősen kell, hogy az Unió fellépjen, és ugyanúgy, mint az Egyesült Államok, nagyon világos és kötelező érvényű szabályt kell, hogy felállítson az Európai Unió azért, hogy véget vessen az adó paradicsomoknak, és ezáltal jelentős mértékben tudja támogatni így módon is a szegény országokat. Az ilyenfajta transferek lehetővé teszhetik azt, hogy az európai ö, cégek ne éljenek vissza a különböző ártó hatású adórendszerekkel. Ugyanakkor ö, egy kötelező átlátható adózási rendszer lehetővé teheti azt, hogy minden multinacionális cég, így a a kitermelő cégek is olyan fajta módon gazdálkodjanak, hogy az általuk regisztrált nyereségekből kellő módon adozanak. Ha ez megvalósulna, ez lenne az első nélkülözhetetlen lépés ahhoz, hogy megakadályozzuk azt, hogy egyesek a szegény déli országoknak a rovására gazdagodjanak meg. Mindez vezethet el ahhoz, hogy az Európai Unió szavahihetőségét megőrzi. Elnök, köszönöm szépen Zsoli asszonynak a hozzászólását, most pedig jelzem, hogy öt kollega két szót. Először is Bázeszkó asszonynak adom meg a szót másfél percben, mint hogy négy hozzászólal, nem is öt van, ezért másfél percet biztosítok. Köszönöm szépen. A jelenlegi gazdasági válságban a jó kormányzás adóügyekben rendkívül fontos az EU-n belül és az EU-n kívül is. Minden állam felelős azért, hogy saját adópolitikájáról döntsön. Ebben a kontextusban arra kell törekednünk, hogy javítsuk az együttműködést az országok között, és szüntessük meg az akadályokat. Az adóparadicsomok elleni küzdelem prioritás a fejlődő országok politikai rendszerének az hatékonyabbá tételével azt is el lehet majd érni, hogy megszűnjön az adóbevételek jelenlegi tisztességtelen elosztása. Az információcsere erősítésével a tagállamok között mi is hozzájárulhatunk ehhez. Bátorítani kell a fejlődő országokat arra, hogy a megfelelő nemzetközi fórumokon aktívabban vegyenek részt. Köszönöm, szép, köszönöm szépen, Baszeszku asszony és Veszund asszony következik. Nem? Visszavonta a hozzászólási igényét, akkor Kerül asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Rendkívül fontos ez a kérdés, amiről beszélünk a fejlesztési politika kapcsán. Kulcsfontosságú ez a szakpolitikák koherencia szempontjából is, hiszen egy megfelelő adórendszer, megfelelő politika nélkül nem lehet soha koherens a fejlesztési politikánkkal. Határozottan üdvözlöm ezt a jelentést, és remélem, hogy nem fogjuk ezt felhigítani a bizottság közleményében sok a hiányosság, például nem foglalkozik az OECD belüli problémákkal, nem foglalkozik az adóversenynek, az adóbevételékre gyakorolt káros hatásával. Hogyha meg akarunk felelni a Lisszaboni szerződésnek, hogyha koherens fejlesztési politikát akarunk, akkor most van szükség a fellépésre. Kérem, hogy határozottan támogassák ezt a jelentést. Köszönöm szépen, Keller asszony! Az utolsó hozzá szóló Ferreira képviselő. Köszönöm szépen. Az adók területén szükséges az együttműködés, de ne feledkezzünk meg arról, hogy az adópolitika eh, eh, jellegéből adódóan számos politikai szempontból is összefügg az eh, adó politika kapcsán a fejlődő országok nagyon sajátos helyzetben vannak, és ebben a helyzetben kell jó döntéseket hozniuk. Egy aktuális kérdés. A kereskedelmi gazdasági megállapodásokat kényszerít rá az EU is a fejlődő országokra, és ennek következtében elvesztenek kereskedelmi adóbevételeket, például vám bevételeket. Ennek az összege akár 8 milliárd évente a jelentéstevő szerint és ennek az úgynevezett együttműködési rendszer az oka. Most pedig megadom a biztos asszonynak a szót, hogy összegezze a vita tanulságait. Köszönöm, elnök úr! A bizottság nevében meg szeretném köszönni az európai parlamenti képviselőknek és különösen a Fejlesztési Bizottság tagjainak ezt a jelentést. Örülök annak, hogy Éva Zsoli jelentése rámutat arra, amit mi is elmondtunk a közleményünkben, hogy az adók és a fejlődés között nagyon szoros kapcsolat van. Nagyon ambiciózus célokat fogalmaz meg a szöveg, és az Európai Unió szerepét fogalmazza meg a fejlődő országokban ilyen szempontból. A helyi erőforrások mobilizációja a legfontosabb a fenntartható fejlődéshez, a szegénység csökkentéséhez, a jó kormányzáshoz és a fejlesztési célok eléréséhez általában. Szinergiákat kell teremteni az adópolitikák és a fejlesztési politika között az egyes országokban, segítenünk kell a jobb adóztatás rendszerének kialakítását. Ez nem könnyű. Személyesen is meglepett és érdeklődésre követtem azt az adatot, amit önök állítanak, hogy tízszer annyi pénzt vonunk el, mint amennyit érdemben felhasználnak a fejlődő országok fejlesztési célokra. Tehát jobb, hogyha a helyi rendszereket erősítjük meg, a helyi adórendszereket, segítünk úgy felállítani, hogy azok felrek legyenek, átláthatók legyenek, és segítsék a fejlődést. Ugyanakkor ne engedjék eluralkodni az adóelkerülés gyakorlatát. Az önök jelentése felszólítja a bizottságot arra, hogy jobban legyünk figyelemmel a kereskedelmi liberalizáció eseményeire, illetve ne csak az OECD, az EBS e szabályait akarjuk alkalmazni, amikor a káros adóztatásról beszélünk. Ezekre próbálok most válaszolni. az első problémát illeti, leszögezhetem, hogy mi teljesen elkötelezettek vagyunk a fiskális tranzakciók, a kapacitásépítés, a regionális kapacitásbővítési projektek mellett, és a jobb donor koordináció mellett, minden szinten. Ami a második ügyet illeti, a bizottság úgy látja, hogy az adóelkerülés és a káros adóverseny magát Európát is bénítja a erőforrások felszabadításában, tehát segítenünk kell a fejlődő országoknak abban, hogy ezt a hibát elkerüljék, és jobban együttműködjenek egymással adóügyi területen. Egyébként a mi közleményünk óta is sok minden történt már részben azáltal. Például a parlament megszavazott egy pénzügyi támogatást, a 2010-es összeg, amely 700 ezer euróra rúg, lehetővé tette számunkra, hogy számos konkrét kisebb programot végrehajtsunk a jobb adókormányzás érdekében. Afrikai adóhivatalok szakembereit hívtuk meg továbbképzésre, illetve a transzparencia kezdeményezés egyében az iparképviselőivel is leültünk, és az ENSZ-nek pedig javasoltuk, hogy a helyi erőforrások mobilizációját tűzze zászlajára. A tax, az adó információk cseréje is fontos a tagállamok között, és a bizottság ezt támogatni fogja. Továbbá közleményt fogunk kiadni arra vonatkozóan, hogy mennyire megvalósítható egy országonkénti jelentéstételi kötelezettség, meg, és ennek beépítése az EU jogalkotásba. Tavaly januárban kezdődött a folyamat, most egy hatástanulmányt fogunk iratni a közeljövőben, hogy felmérjük a helyzetet, reméljük, hogy a felzárkózó fejlődő országok megtalálják a módját az adóelkerülés elkerülésének. Köszönöm szépen, hogy támogattak minket. Biztos vagyok abban, hogy jó fellépéssel megerősíthetők a fejlődő országok kormányai, és ők is be fogják látni, hogy ez mennyire fontos, például a G20-ak segítségével is. Nagyon szépen köszönöm, biztos asszony, lezárom a vitát, a szavazásra pedig ezen állásfoglalás indítványal kapcsolatosan, a, amelyet Zsoli szakbizottsági elnök asszony terjesztett elő. Szóval a szavazása holnap kerül sor